tevékenységüket. Az illetékes francia hatóságok a következő személyek megválasztásáról tájékoztattak május 16-i hatállyal. Eric Andrieu, Kader Arif úr helyett, Jean-Jacques Bissep, Pascal Canfin úr helyett, Karim Zerbi úr, Vincent Payon úr helyére került, az új kollégákat tiszteletet üdvözlöm, és szeretnék arra emlékeztetni, hogy Andrió, Bisep és Zaribi urak teljes joggal részt vehetnek a parlamenti üléseken, feltéve, hogy korábban írásban nyilatkoztak arról, hogy semmilyen olyan hivatalt nem töltenek be, amely nem egyeztethető össze az európai parlamenti képviselői tisztséggel. Még egyszer tehát üdvözlöm a tisztelt urakat! Zerébi úr azt is közölte velem, hogy a zöldek frakciójához csatlakozott. Az illetékes magyar